esetben jóvá hagytuk. Társ jogalkotás. A tanács elnöke is én szerdán két aktust írtunk alá. A parlament eljárási szabályának 44-es cikke értelmében. Ezeknek a címe megtalálható a ülési jegyzőkönyvében. A tanácstól első olvasati álláspontját megkaptam, és a bizottságtól is. Ezeknek a címe is meg